és most terroristaként börtönben sínlődik. Ön ezek szerint annak örült volna, ha soha nem hozzák vissza Nagy-Britanniába. Köszönöm. Ezzel lezárom ezt a vitát. Köszönöm minden résztvevőnek az együttműködést. Most következő napirendi pontunk következik. Skiklura úr jelentése az Euró 2011. január 1-i bevezetése Észtországban címmel. Először a jelentés szerzőjéhez szólok, neki meg adom meg a szót négy percben. Parancsoljam, Skiklona úr. Thank you, Madam President. I'm pleased to, able, to be able to present this report. Köszönöm szépen, Önök asszony. Örülök annak, hogy eljutottunk idáig, hogy Észtország jelentkezett az euró tagállamok körébe ez a kicsi, de nagyon eltökélt ország végre közelebb kerül az európai célokhoz, mégpedig egy nagyon nehéz időszakban. Ez sokat elárul az országról, az euróról, az eurozónáról ugyancsak. Hogy Euró- ezt országnak miért kellene az eurozónához csatlakoznia? Nos, azért, mert a Maastrichti kritériumokat teljesíti, a szerződések szerint, és mindezt úgy, hogy közben a világban gazdasági és pénzügyi válság tombol. Ez nagyszerű eredmény, és annak köszönhető, hogy eltökélt, hiteles és fenntartható erőfészítéseket tett az észt kormány ennek érdekében, és persze a nép is segítette a kormány ilyen irányú lépéseit. Én nagyon támogatom Észtország eurócsatlakozását. A jelentés szerzőjeként folyamatosan tartottam a kapcsolatot a bizottsággal, a központi bankkal, az észkormányjal. Többször jártam Észtországban, például májusban is, amikor a konvergencia jelentést közzétették. Az észt pénzügyminisztérium, a központi bank végezték az előkészítő munkát, és a nagyon rövid idő ellenére a parlament is képes volt megalkotni egy jelentést a konvergencia jelentéshez. Ahogy már elhangzott, Sajnos csak későn mondtak be minket a folyamatba, ez azt mutatja, hogy a parlamentet még mindig nem veszik eléggé komolyan. Volt némi javulás persze ilyen tekintetben, a központi bank és a bizottság találkozott a parlament elnökségével, és elmondta nekünk, hogy hol tart a folyamat, de én remélem, hogy ha egy új ország jelentkezik majd az eurozónába, akkor nem ezt az eljárást követik majd csupán. Az eurozónának meg kell birkóznia, ezekkel az eljárási kérdésekkel is, mielőtt új országos csatlakozásra sor kerül. Ha ezzel nem néz szembe, akkor ez egy nagyon rövid látó hozzáállás. Az euró most viharos vizeken evez, és nem szabad, hogy elvesszük fejünket, és ezen hatások esetleg korlátozzák készségünket arra vonatkozóan, hogy egy egyébként felkészült országot felvegyünk az eurozónába. Az eurozónának bizonyítania kell, hogy fenntartható illetve az országnak bizonyítani kell, hogy fenntartható költségvetése van, és minden más kritériumnak is megfelel. Ez érvényesül az országban, és 2009 végéig várhatóan az eurozóna legalacsonyabb költségvetési hiányával rendelkezik majd Észtország. 15-ről 9%-ra dolgozták le ezt az értéket, és a GDP arányos hiány is 7,2% ami a világban is, az euróban is az egyik legalacsonyabb. Mindezt mondom, egy gazdasági pénzügyi válság közepette. Tehát az államháztartást rendben tartották az észtek, és ö, gyakorlatilag Észtország bizonyos értelemben ö, fegyelmezettebben működik, mint sok euró tagállam, ami az államháztartását illeti ez politikailag is szimbólum értékű. Észtország jelentkezése az eurozónába egyébként amúgy is szimbolikus jelentőségű a balti országok szempontjából, mert opciót, lehetőséget vázol fel számukra is a jövőben. Nem akarom azt állítani, hogy ez egy könnyű út lesz az észt kormány és az észt nép számára, mert ott is magas a munkanélküliség, az inflációnak a kockázata Észtországban is fennáll, ezért a kormánynak folyamatosan őrködnie kell az árstabilitáson és sok egyéb szempont érvényesülésén. Mindezek után javaslom a jelentés elfogadását a tisztelt háznak. The floor is now yours. Most pedig rend biztos jó, szó. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Először is szeretnék eh, a tisztelt eh, képviselő úrnak, kedvelt Ciklónénak köszönetet mondani ezért a rendkívül kiegyensúlyozott eh, jelentésért Észtország konvergenciájáról az eurozónához. Szeretnék észbarátainknak is gratulálni, hogy elérték ezt a fontos mérföldkövet. Nagy értékelem széleskörű támogatásukat Észtország euró bevezetésével kapcsolatban június másodikán szakbizottságukban. Alapvetően fontos, hogy a bizottság javaslat tovább lépjen, és Észtország bevezesse 2011. január 1-ével az eurót. Mindannyian tudjuk, hogy a konvergencia felmérés és az euró bevezetésével kapcsolatos döntés Észtországban annak ellenére történik, hogy az egyik legnehezebb időket éli az eurozóna, amióta bevezetésre került az euró, ha csak nem a legnehezebbet. Ebből a szempontból Észtország ezen pozitív értékelése fontos jelzésértékű, hiszen azt mutatja, hogy az EMU mindenképpen működik, és azt is hangsúlyozza, hogy a konvergencia felmérés során a tagállamok teljesítményük alapján és érdemeik alapján kerülnek mérlegelésre. Észtország pozitív értékelése igen erőteljes, pozitív jelzés a piacok irányában is, a nem eurozónában is pillanatnyilag. Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, Észtország igen erős helyzetben, hihető politikák megtestesítésekor lép be az eurozónába, ahogyan ezt illusztrálta az előadó. Az Európai Unióban 75%-os az államadóság, Észtországban ez az érték 7,2%. Ez persze óriási eltérés az átlaghoz képest. Az, étgaz, az észgazdaság bár szintén megrázta a válság, állandó ö, értékek mellett képes volt működni. Ezért az euró bevezetése nem lesz óriási sok hatás, hiszen már igen előre haladott állapotban van a gazdaság. Persze az euró bevezetése nem lesz lezárása egy folyamatnak, ellenkezőleg, ha ez így lesz, ugyanolyan fegyelemre lesz szükség a mindenféle politikák terén, beleértve a fiskális politikát is, hogy az eurozónán belül is sikeresen teljesítsen Észtország. Üdvözlöm az észt hatóságok hajlandóságát és az EU partnerekét is, hogy hivatalos levélben erősítették meg elkötelezettségüket és politikai prioritásaikat. Ugyanakkor óriási szükség van arra, hogy a gazdasági vezetést megerősítsük Európa szerte. A bizottság javaslatának az a célja, hogy alapvetően megerősítse a gazdasági vezetést Európában, és kiszélesítse a továbbiakban az eurózónát az egyes országok érdemei alapján. Így lehet erősebb gazdasági és monetáris uniót létrehozni. Elnök asszony, tisztelt képviselőhölgyek és urak! Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a héten folytatott konzultációt követően a parlamenttel a tanácsban lesz tárgyalás, és ha minden a tervek szerint megy, és minden jogi aktust elfogad az ECOFIN július 13-án. Észtország elegendő idővel rendelkezik majd a váltáshoz és az euró bevezetéséhez jövő év január 1-ével. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm a támogatásukat a javaslatot illetően, és melegen gratulálok az észt népnek. Elnök, köszönöm szépen. Most a frakciók következnek. Először Mitchell úr a néppárt nevében kettő percben. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak eh, a nagyszerű jelentést. Alapvetően támogatom az általa elmondottakat, és osztom azokat az aggodalmakat is, amelyeket felvetett. Észtországot azért tudjuk felvenni az eurozónába, mert eh, az észt eh, nép eh, áldozatokat hozott, és az észt kormány és parlament jól vezette őket. És ez a vezető szerep nem csak annyit jelent, hogy rendben tartották a házuk táját, és keresztül nyomták a, az áldozatokat, míg mi nyalogattuk a sebeinket, és nyafogtunk, itt van ez a kis ország, és megmutatta a többieknek, nem csak azoknak, amelyek be akarnak lépni az Európai Unióba vagy az Eurózónába, hanem az egész Európai Uniónak, hogy hogyan kell politikát, gazdaságpolitikát csinálni válságos időkben. Az euró első tíz évében 16 millió állás született meg, az Európai Unióban, több, mint az Egyesült Államokban. És azt gondolom, hogy ez igazolja az euró létét, akkor, amikor azt igazolni kell, és ehhez kell egy bátor parlament, egy bátor nép, és ezért is üdvözlöm Észtországot, mint egy másik kis ország képviselője. Számunkra ugyanis szinte csak pozitívumot hozott az euró. Hol lennének a kisországok? Hol lennénk mi, ha nem lenne az Európai Központi Bank és az Európai Bizottság, és eh, a közössége az eurózóna minisztereinek ezekben a nehéz időkben. Eh, már rég elvesztünk volna. Eh, ami pedig eh, a gazdaság ciklikusságának problémáját illeti, ezt természetesen monitorozni kell és foglalkozni kell vele. A másik pedig az eszközinfláció kérdése. Én magam is beszéltem erről az Európai Központi Bank elnökével, már két éve megemlítettem, amikor még nem volt ildomos róla beszélni, a bizottságnak eh, és az EKB-nak valahogy ezt a témát is kezelnie kellene, hogy az alacsony infláció hogyan okoz eszközinflációt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ma este sokáig itt leszünk, úgyhogy most már kezdek szigorú lenni mindenkivel. Padar úr következik, a szocialisták nevében kettő percben. Logobájtott kollégid! Kedves kollégák! Szerdán amikor elolvastuk először a parlamenti jelentést Észtország csatlakozásáról, akkor már egy hónapja vártunk a tanácsi döntésre. Pedig az integrációnak ez egy nagyon fontos lépése, természetes következménye annak, hogy nagyon szigorú költségvetési politikát folytatott Észtország kormánya már évek óta. A gazdasági válság elején is tudtuk már, hogy ennek a válságnak jelentős hatása lesz az euró bevezethetőségére, és új megközelítést igényel majd esetleg az egész kérdés. Egy, ez az új megközelítés 2008-ban, 9-ben sok államháztatási megszorításhoz vezetett, úgy látszik, látszik végre, hogy ezek az erőfeszítések eredményt hoztak, és amennyiben, és úgy gondoljuk, megbízhatóak a statisztikák, Észtországnak ez különösen jól sikerült. Észtország továbbra is reméljük folytatni fogja ezt a szigorú költségvetés politikát. Egy kis, de nyitott gazdaságnak nem nincs, nincs is más alternatívája és Európa számára is példaértékű Észtország, és jó jel, annak a jele, hogy az euró nem csak hogy megmenthető, hanem megőrizheti stabilitását még nehéz időkben is. Észtország révén az eurózóna egy olyan tagállammal bővül, amely szigorúságával hozzájárul a monetáris unió hatékonyságához szkikluna úrnak és minden együttműködéjének köszönöm ezt a kiváló együttműködést. Garantálhatom önöknek, hogy Észtország kész a csatlakozásra. Köszönöm. Az ALDE képviseletében Klinc úr következik kettő percben. Elnök asszony. Észtország a 17. tagja lesz az eurozónának, és mint ahogy a többiek is már elmondták, E, azon országok e, közé tartozik, azon kevés országhoz, ahol valamennyi Maastrichti kritérium teljesül. Biztosak lehetnek abban, hogy a bizottságnak nem lesz baja, és a központi banknak sem lesz baja az országgal, illetve hogy ez a két szerv nagyon szigorúan ellenőrizte és ellenőrizni fogja az ország kompatibilitását. Ennek politikai hozománya lesz, tudjuk, hogy e, az euró most ugye nagy kihívások előtt áll, és nagyszerű, hogy pont ilyen időszakban egy ország eltökéltsége nem csak, hogy az euró gyengülésének adná jelét, hanem az eurót fogja megerősíteni. És nyilvánvalóan az Európai Unió és az Eurózóna tagjaként Észtországnak új típusú kötelezettségei is lesznek, de az ország eltökélt, és más országokban is növelheti a kedvet, a bizalmat az euróhoz. Az észt, orsz, észt kormány ö, nem fogja népszavazásra bocsátani ezt a kérdést, de tudjuk, hogy az észt nép mögötte áll ennek a döntésnek. A médiákban, az újságokban, tévében mindenhol azt látjuk, hogy a dolog támogatottságot élvez, bár félnek egyesek, amiatt, hogy az euró bevezetése ár növekedéshez vezethet. Ez más országokban is volt így. De mivel az infláció alacsony, ezek a várakozások remélhetően túlzottak. Észtország csatlakozása így nem csak az eurót erősíti, hanem az euró megmentéséhez is hozzájárulhat, erősebb pozícióba hozza a közös valutát, Kérem, hogy a bizottság transzparensen kövesse nyomon a folyamatot, és Észtországnak, az észkormánynak, a észnépnek pedig gratulálok, és remélem, hogy hosszú távú döntésüket fenntarthatóan fogják kezelni. Most pedig a konzervatívok nevében Simburn asszony következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani az előadónak, igen, világos és átfogó a jelentés, teljes mértékben támogatjuk a példátlan gazdasági ö, problémás időszak ö, tükrében 2009-2010-ben. Óriási teszt ez az észt kormány számára minden téren, hogy ö, beléphetnek az eurózónába. Ö, annak ellenére, hogy nagy volt a munkanélküliség, sikerült megtartaniuk minden mutatót. Úgy gondolom, hogy minden egyes tagállamnak kellene ö, követni a példáját, még ebben a nehéz időszakban is. Minden jót kívánok nekik a váltalók választott úton. Köszönöm. Bronz úr következik, független képviselő másfél percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokan azt gondolják, hogy Észtországnak most gratulálni kell. Én valójában inkább együttérzésemről biztosítom őket a, egy ország valutájának értéke az, az exportált termékeinek értékét kell, hogy kifejezze, és ez szerint kell, hogy változzon. Egy ország, amely köti magát egy olyan valuta értékhez, vagy valuta árfolyamhoz, amely nem a saját gazdasági teljesítményét tükrözi, az saját magát ássa alá magát. Ezt Nagy-Britannia meg tapasztalta az ERM-ben, ahova, ahol is bezárták nem csak, hogy egy egységes kvázi valutába, hanem gyakorlatilag egy recesszióba is, amelyből csak akkor szabadult, amikor az ERM, ERM-ből kilépett. Gratulál a jelentés Észtországnak ahhoz, hogy többleteket halmozott fel. Ez jó kérdés, ez jó dolog, de ez azt is eredményezheti, hogy a korona átváltási arányát az EKB túl magasan szabja meg. És hogyha az export csökken, akkor kereskedelmi hiány és deficit keletkezne, amelytől nem tudna megszabadulni Észtország. Észtország elveszíti pénzügyi szuverenitását, ami azért ironikus, mert csak 19 éve szabadultak a Szovjetunióból. Most először Karnis úr következik. Elnök asszony. Ha foci világbajnokság van, és drukkolók vagyunk, akkor azt várjuk el, hogy a legfegyelmezettebb, legjobban játszó csapat nyerje meg a világbajnokságot. Olyan szabály ez, amit tiszteletbe kellene tartani akkor is, amikor bővítjük az eurozónát. Díjazni kell a költségvetési fegyelmet és a reformokat. Ami a 2005 és a 2008 közötti recessziót illeti, a legtöbb Európai Uniós tagállam sokkal többet költött, mint amennyit lehetett volna. Ez volt az az alap, a válság előtt, ami előkészítette a válságos időszakot. Észt barátaink intelligensebbek voltak. Ők költségvetési tartalékot halmoztak fel, amelynek köszönhetően, és a költségvetésüknek köszönhetően az a válság, amely 2009-ben csúcsosodott ki, végül is nem vezetett csődbe. Szigorú fegyelmet követve észt barátaink minden Maastrichti kritériumnak megfelelnek, és be kell őket vennünk az eurózónába. Ez jó hír. Nagyon jó jel ez, hogy minden nehézség ellenére az eurózóna bővül. Másodszorban pozitív jelzés ez minden balti állam számára is, ami azt jelenti, hogy olyan régióról van szó, amely képes reformok bevezetésére és jó politika követésére. Jó jelzés ez minden más állam számára is, hogyha tiszteletbe tartják a Maastrichti kritériumokat, akkor díjban, jutalmazásban részesülhetnek. Az Európai Uniónak most már költségvetését, politikáját úgy kell követnie, hogy mindenki bízzon az eurózónában, és hogy az észt példa jó példa legyen. Lehetséges a költségvetési ö, fegyelem még nehezebb időkben is. Kutás úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A gazdasági válság kezdetekor sok állam különösen szenvedett, a balti országok is egyébként, egy gazdasági boom után a visszaesést kellett, hogy megéljék. Az eurozóna egészen szenved most, és most nagyon jó, hogy megerősül, megerősödik az eurozóna egy új országgal. Az észt kormány eltökéltsége eredményeképpen. Észtország kormánya megfelelő intézkedéseket hozta a válság során. A balti országunk van amúgy is egyébként a legalacsonyabb államháztartási hiánya, és legkevesebb külső adóssága. A, a GDP arányos államháztartási hiány 7,2%, ami jóval alatta van az európai átlagnak. Tehát van mit tanulnunk Észtországtól, és meg kell találnunk a középutat az ambíciók és az elérhető célok között. Nem szabad elfelejtünk az sem, hogy az euró elfogadása szociális hatásokkal is jár. Előfordulhat, hogy megemelkednek az árak, az észt hatóságoknak, tehát úgy kell lejárniuk, hogy megfelelő egyensúlyt találjanak a, a szociális és a gazdasági szempontok között. Egyes kollégák az infláció veszélyére is felhívták a figyelmet, és végül pedig, de nem utolsó sorban, az észt tettek általi euró ö, elfogadásának szimbolikus jelentése van, jelentősége van, főleg a kelet-európai tagállamok számára ö, egyfajta reménysugár ez a bajok közepette. Min salut till Estland. Köszönöm. először is gratulálni szeretnék Észtországnak. Nagyon sok a problémánk Európában de szükségünk van segítségre. Azoknak, akik hisznek Európában, sőt, mint Észtország, akik várják, hogy elmúljanak ezek a nehéz idők, mint például a mi hazánk, mint az ön hazája, mint Dánia is. Úgy gondolom, hogy itt európai, az európai ö, atyák is ugyanígy jártak volna el. Elnök asszony, a válság ellenére Európának fejlődnie kell. Ha többen vagyunk, erősebbek vagyunk. Európa látható szimbóluma az egységes Európának, tehát gratulálok, gratulálok, és sok szerencsét Észtországnak. Elnök, köszönöm. Most a spontán felszólalások következnek. Először Baszeszko asszony következik. Doamnă președinte, doresc în primul rând să felicit Estonia pentru eforturile de... Köszönjük elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Észtországnak, hogy megfelelt a kritériumoknak, és eh, prudens módon csatlakoz, ö, eh, csatlakozhat az euróhoz. A mi politika, mi gazdaságunkban azonban egyre több a spekuláció, és ezért felmerül az, hogy egyes tagállamok elhagyják az eurozónát, de úgy tűnik, hogy Észtország erős üzenetet küld el, és küld azzal, hogy ő viszont csatlakozni szeretne. Ez egy erős üzenet a keleti eh, tagállamok eh, irányába. akikről egy 2010-es jelentés írja, hogy nem felelnek meg a feltételeknek, beleértve Romániát is. Én azt gondolom, hogy minden tagállam csak akkor lépjen be az euróba, hogyha teljesen felkészült rá. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! Én is szeretnék gratulálni személy szerint az észt kormánynak és az észt népnek. Már néhány évvel ezelőtt is majdnem sikerült Litvániában is bevezetni a, az eurót, de sajnos néhány százalékos érték elválasztott minket ettől. Észtország másképp járt el, kevesebb populista döntést hoztak, óvatos, óvatosan politizáltak, mind a gazdaság, mind a fiskális vonatkozásban, és mi, balti országok néhány éve ugyanazt az utat járjuk, ugyanolyan pozitív eredményekre jutottunk. Úgyhogy még egyszer gratulálok, gratulálok a volt parlamenti képviselőknek, miniszter, pénzügyminiszternek, akik nagyban hozzájárultak ehhez a sikerhez. Szívből gratulálok az észt kormánynak, hogy sikerült intelligens módon képviselni az Európai Uniós eszméket. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Az a tény, hogy Bronz úr korábban Eh, elmondta a kis beszédét, majd aztán távozott azonnal, jól mutatja, hogy a pártját mennyire érdekli ez a vita. Az érdekes dolog Észtországgal kapcsolatban az, hogy ez egy bizalmi szavazás az euró iránt, és egy bizalmi szavazás Észtország iránt. Sokan kritizálták az eurót, eh, különösen az angol száz sajtóban, nem meglepő módon. A valóság ehhez képest az, hogy az euró nélkül és a költségvetési fegyelem nélkül nem lenne remény számunkra. Köszönöm. Spoštovana Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Nem bocsátanám meg magamnak, hogyha nem használnám ki most ezt az alkalmat arra, hogy gratuláljuk az ész kollégáknak. Észtország kormánya nagyszerű eredményeket ért el más területeken is, nem csak ezen a területen, de főleg az adó reform területén, a gazdaság liberalizációja a területén a 90-es évek során. Mindezt úgy hajtotta végre, vagy hajtották végre a kormányok, hogy más országoknak példát jelenthetnek erős partner lesz Észtország az eurozónán belül, elvárhatjuk tőle a prudenciális eljárásokat, és hozzá fog járulni a közös valuta stabilitásához. Ezzel lezárom a spontán felszólalások körét, és megadom Rén biztos úrnak a szót. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a képviselők támogatását is. Szeretném felhasználni ezt az alkalmat arra, hogy elmondjam önöknek, hogy miért volt ilyen szoros a menetrend a konvergencia jelentésben, Szikvikluna úr jelentéséhez miért volt olyan kevés idő. Azért, mert az értékelés akkor végezhető el, hogyha az előzetes adatok megbízhatóságát ellenőriztük. Validálni kell minden adatot az Eurostat által. És az Európai Parlamentnek több ideje lehetett volna, hogyha az Eurostat gyorsabban működik, és az Eurostat mégis, tehát ugyan azonnal elkezdte az értékelést, de erre az időre szükség volt, a bizottságnak sem volt sok ideje, ugyanakkor minőségi szöveget akartunk mi is írni. Ha még tovább szorítottuk volna határodőket, akkor ö, nem lett volna eléggé egységes vagy minőségi az értékelés. Különösen az excessív deficit eljárás ö, szempontjából, a stabilitás növekedés paktum szempontjából ez fontos, hogy ez mindig szigorú eljárásban történjen. Ugyanazokat a nyersanyagokat használjuk minden ország kapcsán. 16 esetben folytatunk excessive deficit eljárást, és újabb eljárások várhatóak egyes EU országokkal szemben. Tehát az egészet kontextusban kell szemlélni, és emiatt volt némi késedelem, illetve ezért volt olyan gyors a mi munkánk is. Nagyon örülök annak, hogy önök rugalmasak, pragmatikusak voltak, és különösen az ECOM bizottság tagjainak köszönöm, hogy az április 13-án folytatott informális párbeszédhez képest már is eljutottak idáig a bizottság a jövőben is hajlandó lesz nyilván arra, hogy önöket tájékoztassa az észtországi pénzügyi helyzetről. Világos, hogy észt, az észthatóságoknak továbbra is őrködniük kell a szabályok betartásán, és szigorúan kell eljárniuk a jövőben is. Ezt a bizottság ö, szigorúan fogja ellenőrizni, hogy ez így van-e. Ugyanakkor valóban Észtország szövetségesünk, sőt példánk az eurózónán belül is. Ilyen országokra van szükség az eurozónában, és együtt kell működnünk annak érdekében, hogy egyre több országban legyen ilyen fenntartható államháztartás, mint Észtországban. Elnök azt, hogy végül pedig talán Bronsz úr mondta, azt, hogy Észtország az euró bevezetésével függetlenségét most újra elveszti. Erre azt hiszem nekem is reagálnom kell. Úgy gondolom, hogy amikor a nagyapám igennel szavazott Finnország EU csatlakozására 15 évvel ezelőtt, akkor ö, az ő érvelése példa volt számomra, és én öt éve töltöttem a bővítés frontján, és ö, keletet, nyugatot egyaránt ismerem, csak vele tudok egyetérteni. Most megadom ö, Skikluna úrnak a zárszó megtartásának lehetőségét. Thank you, um, very much, Mr. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm Oli Rén úrnak a nyilatkozatát is. Értem, hogy mi a menetrend. Én csak amiatt aggódtam, hogy ne, hogy az legyen a látszat, hogy itt a parlamentnek valami triviális szerep jut. Most már értem, hogy a bizottságnak nem ez volt a szándéka. Köszönöm az árnyék, előadóknak a hasznos tanácsokat és hasznos módosító indítványokat, amelyeket bedolgoztam a jelentésbe észt képviselőtársamra, Ivár Padárra volt pénzügyminiszterre külön utalnék, illetve Jürgen Rilgére, akik rendkívül őszintén segítettek engem, és őszintén magyarázták meg a körülményeket. Úgy tűnik, hogy az észt nép meghazudtolta a kritikusokat. Most maradjanak éberek, óvatosak, és hassanak oda, hogy a jövőben az eurozóna tagjaként is sikeresek maradhassanak. Ezzel ajánlom a ház figyelmébe ezt a jelentést. Észtország megérdemli a támogatásunkat, és remélem, hogy egy nagy többség fogja támogatni ezt a lépést, és demonstrálja, hogy az eurozóna nagyon is életben van. Köszönöm, lezárom a vitát a szavazásra Szerdán kerül sor. Most az egyperces felszólalások következnek. A 150-es cikk értelmében Anton